Allora, buongiorno a tutti. Intanto... Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ehm, cominciamo subito con eh, la commissione. Mindenkit szeretettel üdvözlünk a nyári szünet után. A napirendet néhány pontban megváltoztattuk. Talán tájékoztatták önöket arról, hogy a svájci parlamentnek a képviselői a kulturális és oktatási bizottságból az Erasmus Plus programban való részvételükről délután történik a megbeszélés, épp ezért a napirendnek a hetes pontját, ugyan a napirendben a hatos pontban van, ezt töröljük. Kosta asszony ma van, Velencében van, nagyon jó dolga van, tehát ezt a napi rendi pontot is elhalasztottuk a következő ülésre. Úgy tűnik, hogy nincsen semmi sürgős kérdés, Épp ezért a kilencedik pontot is elhalaszthatjuk a következő szeptember 17-i ülésre. Na most, mivel ennyi változás volt, eléggé rövid lesz a mai ülés, és elsősorban szavazni fogunk. Tehát, hogyha nincsen megjegyzés, akkor jóvá hagyhatjuk a napi rendet. Hogyha ez így rendben van, akkor nézzük a következő napi rendi pontot, a június 17-i, 18 i és a 10, július 10-i és 11-i ülések jegyzőkönyvének az elfogadása. Ezek a jegyzőkönyvek a, benne vannak abban a dokumentumgyűjteményben, amit kaptak. Tehát akkor feltételezem, hogy elfogadtuk őket, ha csak nincsen valamilyen ellenvetés. Akkor nézzük a hármas napi rendi pontot. Hármas. Talán mindannyian tudják, hogy a nyár folyamán meghalt az egyik kollégám. Costa Vista, a szociáldemokrata párt tagja volt, és a német kormány tagja 2009-ig. és a GOE elnöke volt egészen a mostani időszakig, törvénykezési időszakig, parlamenti szakaszig. és a mi üléseinken is aktívan részt vett. Épp ezért egy perces eh, néma tiszteletadást javasolok. Béna. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma bolgár, horvát, cseh, lit, lit, litván, portugé, portugál és svéd tolmácsolás nincsen. És hollandul sem szólalhatnak fel, mert nincsen holland tolmácsolás. Erre emlékeztetni szerettem volna. Jó, akkor nézzük a négyes napi rendi pontot, amely a szavazás. Először is a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéssel kapcsolatos módosítások. Több módosítás és kompromisszum is van, kompromisszumos módosítás is van. Bizonyos módosítók sokat kiigazítottak. Épp ezért Lokegárd úrnak megadom a szót. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra is, hogy voltak szóbeli módosítók is. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a kollégákat a jól megérdemelt nyári szünet után. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a tárgyalásoknak a gyümölcsöző eredményét. Mint láthatják a szavazó listán is, jó, számos kompromisszumos megoldás van, Eh, tulajdonképpen mindegyik módosítással foglalkoztunk, mindenkinek a módosításával. Épp ezért azt hiszem, hogy a eh, bizottságnak a jó hagyományait követhetjük, és pedig, hogy konszenzuszt érünk el a legtöbb kérdésben. Én három szóbeli módosítót eh, szeretnék benyújtani. Elnézést kérek, hogy egy kicsit késve tegnap nyújtottuk be őket, de ez csak eljárási kérdés, de majd visszatérek rájuk, amikor elkezdjük a szavazást. Azt hiszem, hogy nincsen további oka, hogy elhúzzuk a szavazást, tehát kezdhetjük. Rendben. Akkor hogy ne tovább az időt, és mivel ezzel sok időt töltöttek már, elkezdhetjük a szavazást. Elektronikusan szavazunk, egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös, 5-7-50-es, mellette ellene elfogadtuk. 57.01 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor 57-98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-00 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-01 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt van egy szóbeli módosító. Négyes kompromisszum. Nos, akkor a négyes. On commitments and payments. Tehát három millió kötelezettségvállalás és kifizetésről van szó. Jó, akkor most a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötvenhét tizenhárom mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 57-54-es második része mellette ellene jó, az okafogyottá válik elnézést. Jön a nyolcas kompromisszum, elnézést kérek. Tehát akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Először jön az 57-25, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum. Nem, van egy szóbeli módosító. A 11-essel kapcsolatban, az európai polgárokkal kapcsolatban két millióról van szó a kötelezettségvállalás és kifizetések esetében. Jó, akkor most szavazzunk a 11-es kompromisszumról, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötvenhét ötvenöt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-28 mellette ellene tartózkodás. Ezt szeretném ellenőrizni. Tehát az 57-28-at ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Jó, ismételjük meg a szavazást. Azt hiszem, hogy 13-15 volt. Jó, akkor ez így jó lesz, mégis elfogadtuk. Az 57-56-tal kapcsolatban is van egy szóból módosító. Tehát az 57-56 a multimédia akciókkal, fellépésekkel kapcsolatban. Jó, akkor szavazzunk erről az 57-56-osról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 57-31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-35 nem, nem, 5736 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5738 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát gratulálunk Lökegárd úrnak. folytathatjuk az ötös napirendi ponttal. Nos, az állásfoglalás, amely a költségvetés tervezethez kapcsolódik, szeptember július, július 17-én nyújtották be a állásfoglalást, és most új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 a hetest ellenőrző géppel. Aspettiamo un attimo che ci sono alcune macchine che non funzionano. Várjunk még egy pillanatot. Úgy néz ki, egy-két kolléga elaludt. Vagy nem működnek a berendezések. Tutti. Sì. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom a szavazást. Ah, respinto per due voti. Passiamo ora all'emendamento. Kettő elutasítástól szavazat volt. Nyolcasra szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. ellenőrizzük a 9-es módosítót, szavazást megnyitom géppel. Pinto. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást, szerintem ezt elutasítottuk, de azért nézzük meg. De elnézést kérek, elutasítottuk. Tehát végszavazás, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, úgy gondolom, hogy jó nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok ismét. Fallo di fare la votazione finale elettronica, quindi facciamo... Nos, eh, valaki felkér bennünket, hogy géppel ellenőrizzük a végszavazást. Megnyitom a szavazást az anyag egészre vonatkozóan a módosításokkal együtt. Ha szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Gyakorlatilag egyhangúan megszavaztuk. Köszönöm szépen. Altri punti da parte di qualcuno, eh, ma non... Ha bárki szeretne fölvenni valamit napirendre, akkor kérem szóljon. A következő ülésünk szeptember 17-én lesz reggel 9-től 12.30-ig. Köszönöm szépen! Bravo, bravissimo! Kellemes hétvégét mindenkinek!